Okay, colleagues. Kollégák. We've got to carry on the votes now. Folytatnunk kell a szavazást. A következő. A visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késés esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapítására szóló rendelet módosítására szóló javaslat. Tehát készen áll mindenki? Rendben. 180-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 179 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Elektronikus Rendben, lezárom. Rendben, még megvárjuk a kártyát. Így is, úgy is elfogadtuk 25 a 11-hez. 181-22-es együtt. Mellette. Ennyi tartózkodás elutasítottuk. Imko 23 mellett <clears throat> ellen tartózkodás. Elektronikus, csak azért ellenőrizzük. Tehát Imko 23-as megnyitom. As everybody voted, vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 24-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 182 mellett ellen tartózkodás elektronikus, megnyitom a 182-esre. Is everybody voted? Yes. Vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. 21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 183 és Imko 25 együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Mm, nem tetszik nekem, hogy a légitársaságok mit gondolnak, mi minősül kivételes körülménynek. Ez igaz. 199. <clears throat> Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Hármas kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 206-os mellette. Ellene tartózkodás, elektronikus 206-os megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 207-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 209-es mellette. Ellene tartózkodás Szerintem elutasítottuk, de megnyitom a szavazást. Elektronikus. Lezárom. Elutasítottuk. 208 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. 210-11 mellett. Ellen tartózkodás Elfogadtuk. 213 mellett ellen tartózkodás elektronikus 213. Megnyitom. Örtök úr egészségére. Lezárom a szózást. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 219 mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 26 és 221 mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 222 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 223 mellett ellen tartózkodás elektronikus. 223 megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 27-29 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettő huszonnyolc mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. <clears throat> harminc mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 231 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 232 mellett ellen tartózkodás elektronikus 232-re. A 233-ra. hát elfáradt mindenkinek a karja, úgyhogy most lezárom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 233-as. Kezeket fel. Ki van mellette? Szocialisták, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elektronikus. Is everybody voted? Szavazott mindenki? Tehát csak önök ketten szavaztak, úgyhogy lezárom a szavazást, elutasítottuk. 31 imkó mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítottuk. 28 mellett. tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 234 mellett ellen tartózkodás elektronikus 234 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 29-es mellett. Nem, oka fogyott, elnézést. Hatály, ötös kompromisszum mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. 239 mellett ellen tartózkodás, elektronikus 239, megnyitom. Is everybody votes it? Vote is closed. Lezárom. Yeah, it, it falls. Can you just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 Mindegy, ezt a szavazást már elvesztettük, tehát a 31, 31 megint mellette, ellene. Tartózkodás el, ö, elfogadtuk. Kiesik, kiesik, 241, két részben, első rész mellett, ellen, tartózkodás, elektronikus, 241 első részére megnyitom. Rendben, lezárom. Hát, döntetlen. Nos. Most pedig 242 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-243 együtt mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 244, 45, 33 és 34 okafogyott, 246 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk, 247 mellett. Ellen tartózkodás elutasított 248 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk 249 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. 260-as mellett ellen tartózkodás elektronikus 260 megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítottuk. 34 mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk okafogyott, okafogyott, 261-es most, nem, 262 mellett, ellen. Tartózkodás elutasítottuk. Tehát 262, 273 azonos mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 37 imkó mellett ellen tartózkodás, elektronikus 37, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 266 mellett. Ellen. Tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom 266. lezárva. Elutasítottuk. 267 mellett. Ellen. Elektronikus 267-re. Megnyitom. Lezárom. Megint döntetlen, úgyhogy elvetettük. 35-ös szóbelivel van ellenvetés? Nincs. Akkor szóbelivel együtt mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 269 mellett ellen tartózkodás, elektronikus 269. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 36 mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. Imkó 36 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 270-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 37 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 440-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 288 okafogyott, 41-eset visszavontuk, 287-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Fejve. 9-es kompromisszum ki van mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Imkó 42 ki van mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 292 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 293-as nyelvi, nyelvi módosító, IMKO 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 294-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 295 mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük, kérem szépen megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Döntetlennel elbukott. 44-es ki van mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 45, 297, 298, 296 és 99-es okafogyott. 45-44-es azonos, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os következik, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 301-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Tízes kompromisszum, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Három harmincegy. Tartsanak ki. Tehát 331 és ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítottuk 332 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 333-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Imko 49 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, az Imko 49 et megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Újra döntetlen, elbukott. 334-es ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 335 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 11-es kompromisszum ki van mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettes kompromisszum ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 352 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 13-as kompromisszum ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 54-es ki van mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 361 ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. 361-es módosítás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 53-as, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Ezt is ellenőrizzük, jó, hiszen senki nem szavazott. Az 53-asról megnyitom a szavazást. Ötvenhármas tehát. Mindenki szavazott? Egészen biztosan mindenki szavazott? Rendben, akkor lezártuk. Elfogadtuk. 364-es következik. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. 368 ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. 367-es mellette? Ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, 367-es. Mindenki szavazott? Lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk. 369, ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. 366, ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. 365, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. A többi oka fogyott. 372-es következik. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. 373-as ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. 374 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 55-ös előadó részéről ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. ös jutunk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 61-es Imkó ki van mellette, ellene tartaszkodás, elutasítottuk. 15-ös kompromisszum ki van mellette, ellene tartaszkodás, elfogadtuk. 16-os kompromisszum ki van mellette, ellene tartaszkodás, elfogadtuk. Három mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 399 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es, 400-as, 63-as következik, import 3-as. Mi van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk 64 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 401-es és 403-as együtt szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodás. Ezt elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 401 és 403-as módosítók. Mindenki szavazott? Lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk. 17-es kompromisszum, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 410-es ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Bizony, 411 ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 64, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 64-esről. Neki szavazott? Al, de egyre többen vannak. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Éppen hogy. 4.12. Kiegészítés. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 65 előadótól okka fogyott, mondja a hallgatóság. De a 411-es viszont nem fogadtuk el, mondja az elnök. 65-ösről szavazunk. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 66 mellette? Ellene? Tar tartózkodás elfogadtuk. 413 ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 414 ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 415 mellette? Ellene? tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan, 415-ös, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elutasítottuk. 67-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 417-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 418-as ki van mellette? Ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, 418-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as kompromisszum ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Négy 27, 4 28, 4 29 és 4 30 és Imko 68-as azonos ki van mellettük. Ellenük. Tartózkodás elfogadtuk. 431 fogyott, 69 ki, imkó ki van mellette. Ellene. Tartozkodás. Ezt ellenőrizzük annak alapján, hogy mindenki abbajta a szavazgatást. 69-es imkó. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Imkó 70-es ki van mellette? ellene tartózkodás elutasítottuk. 70-es előadótól mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 432 ki van mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 19-es kompromisszum ki van mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 439-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 440-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 72-es Imkó, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 445-ös mellette. Michael, Michael. Most itt szavazni próbálunk. Tehát 445, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 446, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 21-es kompromisszum Uraim, uraim! 21-es kompromisszum következő. Ki van mellette? Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Négy mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 452-es kielégítésként ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 453 mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. 447-es mellette ellene tartozkodás elfogadtuk. 463-as következik, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négy kiegészítésként ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 76 mellette, ellene tartózkodás Elfogadtuk. Ezt ellenőrizzük, mert senki nem ö, ö, szavazott a terem bal oldalán. Tehát megint a 76-os módosító következik. Segítsenek, én sem vagyok kisebbségi vezető. Bocsánat, nem tudok gondolatolvasó hogyha lenéz, lenéznek az lapjukra, ott nem, nem, nem áll a 77-es mellett egy mínusz. 76-os mellett. Ez az előadó módosítója. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Imko 76-os következik. Ott van egy mínusz. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 458-as ki van mellette? Ellene? Tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 458-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 459-es ki van mellette? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 460-as ki van mellette? Ellene? tartózkodás elfogadtuk. 461 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 77 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 77 mellett az okafogyott, 78-as, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 464-es, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 466 tehát 466-os mellette ellene ellenőrizzük. 466-os elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es kompromisszum. Ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 23-as kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 483-as kiegészítés ki van mellette, ellen, 483-as ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 484 84-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. es következik, szóbeli kiegészítéssel, a négyes számú. Van kifogás a szóbeli kiegészítés ellen? Ha nem, akkor így szavazunk róla, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most a 492-es következik, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 81 imkó ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. 494 a következő, ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. 495 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 496 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 497 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 88-as előadói ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 500-as kiegészítés ki van mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük az 500-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 82-es, Imkó, mindenképpen okafogyott. Mm-hmm. 499-es, 498-as pontosabban, amely okafogyott, tehát mégiscsak a 499-es következik. 89-es a következő pontosabban, mondja az elnök, ki van mellette? Ellene tartaszkodás, elfogadtuk. 501. 501 mellette. Ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, 501-es ellenőrző szavazás megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 502 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 503 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 504 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 505 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, 505-ös ellenőrző szavazás, megnyitom. Mindenki szavazott? <clears throat> Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 506 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Imko 83 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 469 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 90 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 508 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 509 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 511 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 513 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 507 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 512 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 91 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 5.16 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 5.17 megint csak hozzá szöveghez mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 518 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 519 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodó elfogadtuk. Any more pages to go on this? IMCO as an addition, those in favour. IMCO mellette ellene tartózkodók ezt ellenőrizzük. Imko 86, ez hozzájön a szöveghez, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elutasítottuk. 524 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 87 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 525 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 526 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 527 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 528 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 529 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 94 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Five 5.30 és 5.31 ugyanaz, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. elfogadtuk, 541-542, 549 a következő mellette ellene tartózkodók elfogadtuk a többi kiesik. 90-es Imkó mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 97 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 98 mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, 98-as ellenőrző szavazás. Mm-hmm. Has everybody voted? Mindenki szavazott? Lezárom. Ezt elfogadtuk. Right, we got to vote IMCO 92 as well, apparently. Az IMCO 92-esről is szavaznunk kell. IMCO 92 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 555 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 554 kiesik, a második részét pedig a 99-es fedi le, tehát jön a 99-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 556 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 558 mellette ellene elutasítva, 94 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ez egy jó kompromisszum volt. Jó, 107 is 107 is 107-es a következő, ez már egy preambulum bekezdés, tehát 107, mindenki megtalálta? Mellette, ellene, tartózkodók, ezt elutasítottuk. 108 részenkénti szavazás mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk most akkor azok a szavak, amik oda vannak írva mellette, tehát ezekkel a szavakkal mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ez a 108-as volt, igen. Tehát elfogadtuk, mégpedig azokkal a szavakkal, amelyeket odaírtunk. 111 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 112 mellette ellene tartózkodók, ezt 112-est ellenőrizzük, kérem, megnyitom a szavazást. Uh, is everybody vote? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Rejected. Elutasítottuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 113 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 115 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Imkó 1 kiesik, ugye? Muka fogyott? nem mégis plusz szövegként megszavazzuk mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 116 mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük, 116-os megnyitom. Everybody vote. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. És ezt megszavaztuk. egy, a 114 nyelvi módosítás, egy 117-es jön, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 119 mellette ellene tartózkodók. Ezt is ellenőrizzük, 119 ellenőrző szavazás megnyitom. Everybody voted. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. És ezt elutasítottuk. 118 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 120 mellette ellene tartózkodók, nézzük meg, 120-as, megnyitom a szavazást. Gyerünk, nincs mások hátra, mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, és ezt leszavaztuk. 121 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 122 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 123 mellette ellene tartózkodók, ezt is ellenőriznünk kell, 123 megnyitom. Everybody voted. Mindenki szavazott, akkor lezárom. És ezt leszavaztuk. 124 mellette. Kiesik? Persze, igen. Ötös módosító raportőrtől mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Imkó 2 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Imko 3 mellette el, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Imko 4 mellette ellene, tartózkodók elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene, tartózkodók elfogadtuk. 125 mellette ellene, tartózkodók elfogadtuk. 8 mellette ellene, tartózkodók elfogadtuk. Hetes szóbeli módosító raportőrtől van-e ellenvetés, ha nincs, akkor megszavaztatom mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. És aztán most hol vagyunk? 11-es módosító következő mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Imkó 9 kiesik, 135 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 136 kiesik, 137 plusz szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 138 mellette ellene, tartózkodók, ezt ellenőriznünk kell, 138, megnyitom a szavazást. Has everybody voted? Vote is Mindenki szavazott, lezárom. Ezt elfogadtuk. 141-142 ugyanaz, meg, me, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. One 143. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. Imkó 11 mellette ellene tartózkodók elfogadtó. 1.45 mellette ellene tartózkodók 145-öst ellenőrizzük, megnyitom. Everybody voted. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. 146 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 147 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ötös szóbeli módosító van ellenvetés, nincs, akkor szavazásra bocsátom mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Megyünk tovább, Imkó 14 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Na 149 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 150 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 151 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 152 plusz szöveg mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Imkó 15 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Imkó 16 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 153 mellette, ellene, tartózkodók, ezt is ellenőrizzük, 153, megnyitom az ellenőrző szavazást. Is everybody voted? Vote is... Mindenki szavazott, lezárom, elutasítva. 154 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Imkó 17 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Imkó 18 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 16-os módosító plusz szöveg mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 155 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 157 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 158 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 159 kiesik, nem, az plusz szöveg, 159 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17, okafogyott viszont, mert hogy a 158-est elfogadtuk, tehát megyünk a 160-asra mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 161 kompromisszum része, 162 plusz szöveg mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 163 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk elutasítva, bocsánat. 164 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 165 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 166 mellette, 166, 167 eh, egyfélék, tehát együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 168 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 169 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 19 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Imkó 19 plusz szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 170 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 171 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Imkó 20 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 172 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Imko 21 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 173 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 174 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 175 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 176 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 177 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, 177-es ellenőrző szavazás megnyitom. Thank you. As everybody voted. Köszönöm, mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást, és elfogadtuk 178 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Végszavazás következik, megnyitom a szavazást. Hmm? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 37 mellette, 3 ellene, egy tartózkodás, ezt akkor e, elfogadtuk. Most jön a jogalkotási e, javaslat, tehát a jogalkotási állásfoglalásról szavazunk, megnyitom a szavazást. No, no, Neki szavazott? Lezárom a szavazást. 37 mellette 3 ellene nincs tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Gratulálunk Bach úrnak. Tehát, következő napi rendi pont, kérem, biztos mindenki itt marad. A Torremoliniszi tagállamoknak a halászhajók biztonságáról szóló 1977-es Torremoliniszi nemzetközi egyezményhez csatolt 1993 évi jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó felhatalmazása. Kún úr, kérem, aki távozik, halkan tegye. Nos, ez egy egyezmény, amely 2012-ben Fokvárosban került aláírásra, és ennek az a háttere, hogy 1977-ben született egy nemzetközi egyezmény Torremolinosban, ebben pedig nem másról esik szó, mint a halász hajók biztonságáról, a 45 méteresnél nagyobb hajókra vonatkozott először, aztán megváltozott a hatája és a legfontosabb fejezeteket átdolgoztak, és regionális egyezmények is születtek, illetve beledolgozták ebbe, és megegyeztek abban, hogy a 24 méternél hosszabb hajókra, halászhajókra vonatkozik a Torre Molinosi egyezmény. Csak hogy ez a jegyzőkönyv sohasem került ratifikálásra, mert nem ért el a ratifikáló tagállamok száma a megfelelő küszöböt, ezért aztán egy diplomáciai konferenciát hívott össze az IMO, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, hogy aláírásra kerüljön ez az egyezmény. El kell, hogy mondjuk, hogy a halászhajók, teher, teherhajók és utas szállító hajók biztonságára már vannak standardok, de itt külön a halászhajók esetében még szükséges előírásokról van szó, mert nagyon komoly és veszélyes munkát végeznek az ezeken dolgozók. A 2012-es fokvárosi megállapodás 93-as biztonsági előírásokat veszi alapul, és most már úgy tűnik, hogy ez a gyakorlatban is megvalósulhat, az Európai Unió A 79070-es per EC rendelet alapján jár el. 97-ben meg is valósították ezt gyakorlatban, de a helyzet az, hogy az Európai Unió nem részes fele a Nemzetközi Tengerészeti Egyezménynek, és ezért aztán a tagállamok csak annyit nyilatkozhatnak, hogy az Európai Unió nevében és érdekében ők is aláírók lesznek. Ezért aztán az Európai Parlament támogatására van szükség, eh, ahhoz, hogy aláíró feleké váljanak. Nos. A következőképpen néz ki az egyezmény. 12 hónappal az érvénybe lépése után kötelező érvényűvé válnak a határidők, de legalább 22 államnak kell aláírnia ezt az egyezményt, különben nem léphet életbe. És igen, csak limitált a halászhajók száma, 300 és 600 közötti, pedig jó lenne, hogyha a 14 ezer halászhajót érinteni, amik a gyakorlatban is megoldandók. Aztán az IMO késlekedett, ez annak a következő, hogy a feldolgozás nem sikerült időben, és most a helyzet az, hogy ratifikálni kellene ezt a szerződést, és itt csak az új hajókra vonatkozza ez az egyezmény, azért, hogy megkönnyítsük azt, hogy elfogadják az aláírók a kitételeket. Itt igazából a telekommunikációról van szó, a biztonsági berendezésekről, a mentő felszerelésekről, de ezek mind-mind a nemzetközi feltételeknek meg kell, hogy feleljenek. Természetesen van derogációs lehetőség is, külön magyarázattal lehet mentesíteni hajókat ez alól, de az EU-s jogszabályokat továbbra is alkalmazni kell. Aztán ezeket a hajókat néha átvizsgálják, és a nemzetközi bizonyítványokat kell itt alapul venni, ezeket megfelelően alkalmazni kell, vagy módosítani, valamint ezeket a felülvizsgálatokat és átvilágításokat megfelelően kell elvégezni, a globális biztonsági normáknak megfelelően. Ez nagyon fontos, mert pontosan ebben az ipari szektorban nagyon sok baleset történik, gyakran pont a fedélzeten, ezért aztán több ezer emberi életet veszélyeztetnek ezek a munkahelyi balesetek, ez kb. 24 ezer személyt érint évente, és mivel a biztonsági előírások eltérnek, ezért a nemzetközi forgalomban néha kedvezőtlen versenyhelyzetbe kerülnek az Európai Uniós hajók. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha minél több ország halászflottája csatlakozhatna ehhez az egyezményhez. Ha csatlakoznak, akkor nyilván a technikai biztonsági erőírásokat módosítaniuk kell. Én csak ajánlani tudom, hogy támogassuk ezt a javaslatot, igazából nincs is más lehetőségünk, ez egy végrehajtási jogi aktus. Elnök, köszönöm szépen, ez csak egy beleegyezési eljárás, úgyhogy vagy igen, vagy nem. Erről van szó. Meissner asszony. Köszönöm Werner Kuhn kitűnő magyarázatot ismertetett. Igazából nagy butaság, hogy ilyen régen létezik egy egyezmény, és a gyakorlatban mégsem alkalmazunk. Azt hiszem, te azt mondtad, hogy igazából 15 államról volt szó, és csak néhány ezer hajóról, most már pedig 22 államról van szó, és több tízezer hajóról. Úgyhogy így sokkal könnyebben elérhetjük, hogy aláírják a tagá az államok. Azt hiszem nagyon jó elképzelés az, hogy olyan hajókra is vonatkozzon egy az egyezmény, amelyek nem EU-s lobogó alatt hajóznak, de EU-s vizeken. És végül a legtöbb hajó, amely halászhajó, igen, rövidebb, mint 24 méteres, és hát ezt a raportőr is hangsúlyozta, hogy nyilván itt is javíthatunk a helyzeten, hiszen rövidebb hajókra is vonatkoztathatjuk ezt az egyezményt, de ez egy jó új mm, út nem mondhatunk egyszerűen nemet, mert tényleg a halászhajókon a biztonságot végre húsz év után gyakorlatban is biztonság előre sokat javítanunk kell. Elnök, köszönöm. Ha más nem kér szót, akkor a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm szépen a raportőrnek és a parlamentnek a nagyvonalú feldolgozáshoz. Gratulálok, a diplomáciai konferencia októberben volt, a bizottság javaslata 2013. január végén született meg. Ez azt jelenti, hogy tavaly októbertől januárig volt ideje a tagállamoknak arra, hogy megismerkedjenek a szöveggel, és igazából azok a normák, amiket átemeltünk a 77-es megállapodástól, még nem említik meg a derogáció lehetőségét, de most minden egyes államnak muszáj magyarázatot kínálnia arra, hogy milyen kivételekkel kíván élni, és így a bizottság abból indul ki, hogyha a parlament rábólint erre a javaslatra, és így mind a Torre Molinoszi, mind a Fokvárosi Egyezmény életbe léphet, akkor nemzetközi szinten és az Európai Uniós rendelet betartásával az európai vizeken, a halászhajókon a biztonság nagy mértékben nő. Ezért szeretnék köszönetet mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen módosítások benyújtásának határideje december 19, és az egyetlen módosító, ami benyújthatnak, az a visszautatás, tehát Erről a szakbizottságban 21. január 21-én szavazunk. Köszönöm szépen Kunornak. Következő a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények. Nagy Édesz eh, jelentés. Köszönöm. Ortman Kohl kolléga nem tud itt lenni, de én ismertetem helyette. Az első a belvízi hajókra vonatkozik. Ez egy alapról szó, amely kb. 35 milliárd eurót érint, és üdvözöljük a bizottság javaslatát, hogy ezt az alapot szélesebb körben lehessen alkalmazni, például logisztikai problémák megoldására is. És köszönet jár a bizottságnak azért is, hogy javaslatot tettek továbbra is fenntartják magát az elvet, tehát magát a flottát akarják bővíteni. A múltban ö, is létezett már ez az alap, csak most a célokat akarjuk megváltoztatni, de az nem cél, hogy a hajóflotta hajóinak számát növeljük. A második javaslat a belvízi hajózás fejlesztéséről szól, és az EU-nak az a célja, hogy koordinálja a technikai normákat, standardokat. Vortman Kolaszony nincs meggyőződve arról, hogy maga a jelentés ezt elérheti, ezért módosított rajta, és a függelékeket is módosítja technikai szempontjából. Üdvözli tehát az elvet, és szeretné ezt erősíteni harmadsorban. Üdvözli a mi javaslatunkat is. Ez bizonyítja, hogy mi is jó munkát végzünk a koordinátorok között, mert az eljárást illetően pont a választások előtt jó, hogy hallhattuk a bizottságtól, hogy hogy néz ki a jövő ezen a területen. Tehát ez nem csak egy ö, elméleti elképzelés marad, hanem húst is raktunk a csontokra, ha úgy tetszik, ezért aztán az előadó asszony köszönetet szeretne mondani, és ebbe az irányba haladni. Köszönöm. Köszönöm, Ertog úr, következik. Um, und Kollegen, was die Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Ami a belvízi hajóflottát illeti, egyetértek az előadókkal, a mi szakbizottságunk részéről is. Igen, az alkalmazási hatályt azt bővítenünk kell, de én úgy gondolom, hogy ez az alap, ez a 35 millió eurós alap. Ezt, hogy nem lehet teljes mértékben felszívni a <clears throat> jogosultak nem tudják felszívni, ezzel egyetértek. Ami az intézkedéseket illeti, az Ample jelentését támogatjuk, a korai nyugdíjazást, a továbbképzést a hajók személyzete számára, valamint a szociális partnereknek a bevonását a pénzek leosztásához. Ami a technikai standardokat illeti, véleményem szerint az Európai Bizottságnak a céljai, hogy harmonizáljuk ezeket, és az előírásokat, ez jó elképzelés. A normák harmonizálásához a szakértőket be kell vonnunk, egyetértek az előadóval. És igen, be kell vonnunk ide azt a központi bizottságot, amely ezzel e, foglalkozik. Ezen kívül nagyon fontos, hogy mi, mint parlament, ne veszítsük szemmelől hogy a technikai függelékeken ne változtassunk, egyszerűen csak a technikai standardok feltételeiről vitázzunk. És végül, igen, az Európai Bizottságot kell felhatalmaznunk arra, hogy csak úgy, mint a közlekedés más területein, itt is módosítsa a normákat. Szerintem nagyon fontos, hogy környezetbarátabb legyen ez a fajta közlekedés is, tehát a, a motoroknak a széndiokszid kibocsátását csökkentenünk kell. Köszönöm. Meissner asszony. Meissner asszony, köszönöm szépen. Nincs itt Wortman Kollasszony, de azért köszönöm. Matthew Grosson keresztül már találkoztunk, mint árnyék előadók vele. Egyetértettünk, Nyilván harmonizálnunk kell a normákat, és a belvízi hajózásnak nagy szolgálatot teszünk akkor, hogyha a képzést megvalósítjuk. Nyilvánvalóan ez támogatni való, de ami a második részt illeti, ezt a 35 milliós eurót, hát elég őrült dolog az, hogy volt ez a 35 millió belvízi hajózásra, és nem lehetett elkölteni, mert egyszerűen a feltételek nem stimmeltek. Hát ezen nyilván változtatnunk kell. Ezzel teljes mértékben egyetértünk. Mi is azt szeretnénk elérni, hogy a közúti és a vízi modalitások valahogy összekapcsolódjanak. Ahhoz viszont tudnunk kell, hogy mire van szükségük. Korábban az infrastruktúrák az alternatív energiával működő infrastruktúrákról tartottunk már egy megbeszélést. Ezek az úgynevezett LNG megoldások, és mi támogatjuk azt, hogy ezt megvalósítsuk. Ezen kívül figyelembe kell venni, <clears throat> hogy ez hogyan hat majd a projekt kötvényekre, mert én nagyon sajnálatosnak tartom, hogy a projekt kötvényekre van pénz, csak nem tudjuk, hogy ezeket hogy lehetne alkalmazni. És végül a belvízi hajózás nagyon adja magát arra, hogy a teherszállítást intermodalitásos módon oldjuk meg. A jelentéstevő már említette, hogy itt két jogalkotási kezdeményezés indul be, mi politikai szempontból nyilvánítunk véleményt, és aztán majd a plenárisra kerül ez és hát majd meglátjuk, hogy mi történik. Mr. Van Dalen. Van Dalen úr következik. Köszönöm, elnök úr. Aan de ene kant is het prachtig dat na een eh, jarenlange competentiestrijd tussen de Centrale Commissie voor de Rijnscheepvaart. Nos, <clears throat> a kompetenciákat illetően régen folyik a vita, hogy eh, a rajnai hajózási vállalat, vagy az EU maga a felelős a technikai normák előírásában, másrészt viszont, hát legyünk már őszinték, ez a csomag, ez nagyon kiábrándító. Ha megnézzük a fehér könyvet, ebben nagyon sok szép kis kifejezés létezik a belvízi hajózása, de ez csak szép szavak. A 35 millió euró azonban létezik. Ez nem csak elhanyagolható összeg, ebből nem lehet újabb hajókat szolgálatba állítani, vagy teljesen lecserélni hajókat, sok szép szót hallunk, de nagyon keveset teszünk a gyakorlatban a belvízi hajózás javítására. Ez vonatkozik egyébként az európai költségvetésre is, mert ez az alap alapvetően figyelembe véve, hogy elöregedett a flotta nagyon sok országban, igen hasznos lehetne. Tehát nem mondjuk csak azt, hogy ez egy szép javaslat, jó javaslat, érdekes javaslat, hanem tegyünk valamit. Ezek csak szavak, és igazából nem teszünk semmit. Ez a véleményem. Köszönöm. Thank you very much. Mi... Én is köszönöm szépen. Steinok asszony, foglalkoztatási szakbizottság volt. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mir Gelegenheit geben, uh, ja, zu meiner Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy elmondhassam a véleményemet amely a Foglalkoztatási Szakbizottság véleménye is. Nagyon örülök a bizottság javaslatának. A Foglalkoztatási Szakbizottságban a foglalkoztatási szempontból közelítettük meg ezt a kérdést, felkeresztük a szakszervezeteket, a bevízi hajózási dolgozó képviselőit. Az a 35 millió euró, azt oly módon kell rendelkezésre bocsájtani, hogy azt fel is lehessen használni, és egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy 99 óta rendelkezésre áll ez a pénz, és csak részét használták fel. Az volt az elképzelésem, hogy a javaslatot úgy fogalmazzuk meg, hogy a vállalkozók és a, és a foglalkoztatottak is kihasználhassák ezt az alapot. Ahogy a flottákat modernizálják, ezzel a foglalkoztatási helyzetet is lehet fejleszteni. Alá kell húzni az érdekeltek egyelőbb, irányuló egyelőbánásmódot, a technikai modernizáció, biztonság, környezetbarát intézkedéseket kell elfogadni, és a javaslatnak hozzá kell járulnia a legénység képesítéséhez is. A képesítésre vonatkozó intézkedek, és bármely intézkedés, amelyel eh, a belvízi hajózást csökkentik, azt meg kell magyarázni. Elfogadható módon az életkorral összefüggő értészkedésekre és a képzésre is ki kell térni. A vállalkozók, a szakszervezetek, eh, eh, biztonsági szakértők és a nyugdíjjal foglalkozók szervezett eseményeknek nyomtatványokat kell kiadni, és ezeket az eszközöket a foglalkoztatók és a foglalkoztatottak javára kell elkölteni. A szociális partnerek bevonása is fontos akkor, amikor ezeket a pénzeket felszabadítják, hiszen a szociális partnerek részt vesznek az üzletben, és a munkavállalók képviseletében. Az egyes cikkben azt mondtam el, hogy a tagállamoknak együtt kell működniük a szociális partnerekkel, amikor intézkedéseket fogalmaznak meg. Az első francia bekezdésben azt írom le, hogy információt kell nyújtani azoknak, akik, akiket az átképzés érdekel, vagy a vagy hogy miként lehet a korai nyugdíjba vonulást finanszírozni, finanszírozni. A második francia bekezdésben a legénység tagjainak írjuk le, hogy nem csak átképzés lehetőség van, de korán is nyugdíjba lehet vonulni. A bizottság ezt már rendelkezésére bocsájtotta a vállalkozóknak, és erre a dolgozókat is jogosulták eltenni. Minden legénységi tag legyenek ők saját vállalataikban, vagy legyenek alkalmazottak, nekik sokkal több képzést kell felajánlani, Én különösen annak örülnék, hogyha ha olyan vállalatokat váltanának fel, ahol csak három hajó van. A szociális partnerek az azt jelenti, hogy elismert szakszer, szakmai szervezetek, amelyeknek meg megfelelő tapasztalata bírnak a területen. És az ötös bekezdésben a munkavállási körelmények fejlesztése az egészségügyi és biztonsági rendeletek fejlesztésével kell együtt tölteni. Biztos erre gondolt a bizottság, de nem ezt mondták le ki. Ezért kérem, hogy fogalmazzanak világosabban az írásomban. Köszönöm, hogy az elnök. Bizottság következik. Ki jött a bizottságtól? Olídia úr, Van Hagen úr. Kérem, hogy fogja rövidre, Van Hagen úr, hiszen Liborecki úrnak is szeretné megadni a szót, mielőtt a litván eh, miniszter úr eh, ide, őszinte szóval nagyon elegem van már ebből az elnök, elnökösködésből. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megköszönni az előadó, mindkét jelentés előadójának, a köze, közlekedési és a foglalkoztatási bizottság részéről, hogy jelentéstervezetet készítettek. Nagyon örültünk a jelentés üzenetének, amely alátámasztja a bizottság javaslatát, különösen a flották kapacitására való tekintettel. Jelezni szeretnénk, hogy ami a jelentés szándékát illeti, hogy felszabadítsuk azokat az alapokat, amelyeket hosszú időn át nem használtak fel. Támogatjuk a parlament javaslatát amely abba az irányba halad, hogy kibővíti az alapok felhasználásának lehetőségeit, és számos módosítás pont az ellenkezőjét, ellenkező hatást kockáztatja, ezért nagyon örülnénk, hogyha megvitathatnánk annak a lehetőségét, hogy további terheket rójunk, vagy korlátozásokat rójunk erre a területre. Ami a műszaki követelményekre vonatkozó javaslatot illeti, támogatjuk a, a parlament javaslatait. Vannak aggodalmaink néhány jelentéstételi kötelezettséget illetően, amelyet itt lefektettek. Felhívnám a figyelmet arra a tényre, hogy a NAEDES közleményben a bizottság már egy, jelentés, egy előrehaladási jelentést elfogadott, ennek szempontjait is fel kéne venni a NAEDES jelentésbe ahelyett, hogy külön jelentéstételi kötelezettséget fogalmaznánk meg a műszaki irányelvvel kapcsolatban. Volt még egy szempont. Világos persze, hogy a hajók műszaki szabvá folyamatosan változnak, ezért a bizottság szerint az lenne a megfelelő, ha delegált felhatalmazást kapnánk meghatározatlan időre hogy ez, ezeket a technikai sztendernek állandó változását is megjelentethessük az anyagunkban. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Módosítások begyújtásának határideje január 15. Bizot, a szakbizottság február 20-án fog szavazni erről. Köszönjük szépen, hogy volt megkol asszonyt képviseltük. Nos, azt gondolom, hogy akkor a szervezett társas utazással kapcsolatos anyagot viszonylag gyorsan meg tudjuk csinálni. Remélem, hogy tényleg gyorsan végzünk, mert itt van már a miniszter úr is. Köszönöm, Brian és én magam pedig megragadnám ezt az alkalmat arra, hogy üdvözöljem a minisztert, és tényleg gyorsan akarok akkor én is végezni. Ez egy olyan irányelv, amely 1990-re datálódik. Valójában azóta a technológia megváltozott, digitális lett a világ. Ez az egyik oka annak, hogy meg kell változtatnunk. A másik pedig az, hogy gondoskodnunk kell a fogyasztókról, a nyaralókról, és a felelősségi szabályokat meg kell állapítani, hogy valaki mindenképpen felelős legyen, felelőssé tehető legyen egy problémáért, tehát amikor a nyaraló egy egy csomagot választ, vagy valami fajta szervezett utazást, akkor tudhassa, hogy kinek mi a felelőssége. Ugyanez, ugyan ilyen szempontból fontos az is, hogy a utaztatókkal, illetve a légitársaságokkal kapcsolatban is rendezzünk bizonyos dolgokat, remélhetőleg a módosítók nagy részét támogatni fogják, amelyek fontosak, és szerintem nagyon időszerűek, és remélhetőleg az utasok járnak jobban. jobban. Gerne kurz, seine Berichterstatter war schon sehr kurz. Igen, én is rövid leszek. Jó, hogy végre megérkezett ez az ajánlat, mert a légi utasoknak és a jogaiknak, illetve a társas utazásoknak már erre nagyon szüksége volt. Másrészt viszont bele kell gondolnunk, hogy a vállalkozások szempontjából a terveiket illetően megvalósítható ez, vagy hogy néznek ki a turisztikai szolgáltatások azok százalékos aránya, és így tovább, de ezek részletek. Most ne tartsuk fent, jöjjön a litván soros elnökség. Commissioner, briefly, commission. Köszönöm bizottság részéről valaki röviden. Köszönöm elnök úr. Szeretnénk kifejezni köszönetünket az előadónak. És a, a, azért köszönjük, azért köszönjük neki különösen meg, hogy ilyen rövid idő alatt végezte el ezt a munkát. A módosítók egy részével azonban van bizonyos problémánk, vagy vannak problémáink. Szeretnénk felhívni a figyelmet különösen arra, hogy a, egy minimum harmonizációs megközelítésről van szó, amely a belső piaci célkitűzést is akarja figyelembe venni. Emellett vannak bizonyos aggodalmaink a hatállyal kapcsolatban, mert úgy gondoljuk, hogy az irányelv hatája szűkül, és az igény szerint összeállított utazási formák vonatkozásában pedig eh, az lenne az eredmény, hogy eh, ezeknek egy komoly része, tehát az igény szerint összeállított eh, utazási formáknak nem lenne lefedve. Éppen ezért a fő aggodalmunk tehát az, hogy a hatály szűkül, azok az utazás szervezők pedig, amelyek a hatály alatt maradnak, azok komoly administratív terheket kapnának. Ennek következtében az utazás szervezők megpróbálják majd elkerülni azt, hogy ilyen csomagokat ajánljanak, és az összességében a fogyasztó védelem kárára válik. Az egyik módosító a jogi felelősséggel foglalkozik, E, és kimondja, hogy minden tagállamnak e, egyetemes felelősségi rendszert kell e, kialakítania. Nos, ez a vállalkozások számára, különösen a KKV-k számára nagyon komoly problémákat okoz majd az utaztatási ágazatban. Emellett van a fizetésképtelenségi eljárással kapcsolatban bizonyos aggodalmunk, és a bizottság, azt is elmondanám, hogy a bizottság szándékosan nem foglalkozott az önálló utazási szolgáltatásokkal, mert ennek a logikája egyébként követhető a közleményből is, amelyet a javaslattal együtt adtunk ki. Mi úgy gondoljuk, hogy a fogyasztóvédelemmel foglalkozó irányelvben már lerendezett egyes kérdések újra megnyitásra kerülnének, és ez egy kicsit aggaszt bennünket. Na most ezzel együtt úgy gondolom, hogy a javaslatot természetesen lehet bizonyos területeken javítani, és ebben együtt fogunk működni a parlamenttel, illetve ezzel a szakbizottsággal, annak érdekében, hogy a polgárok, illetve az utazók, a nyaralók számára a legjobb eredményt tudjuk elérni. De Grandes úr szeretne még hozzászólni, amennyiben igen, akkor remélem, hogy ezt gyorsan teszi, mert itt van már a miniszter úr, ön árnyékelőadó joga van hozzászólni. Sí, presidente, lo cierto que este ministro esperando, pero hemos... Köszönöm, elnök úr, tudom, hogy a miniszter úr vár, már ránk, ugyanakkor a szavazás vitte el az időnk nagy részét, és érdemi témákat meg kell vitatnunk akkor is, hogyha sürget az idő. Röviden fogok tehát akkor beszélni. Ez a javaslat szükséges volt, mert az internet egy forradalmat idézett elő, és van egy összeütközés egyrészt a az utazók jogai, fogyasztói jogok, másrészt pedig a vállalkozások bizonyos igényei között. Na most az internet megváltoztatta azt a módot, ahogy az utazásainkat szervezzük, és gyakorlatilag felvetett bizonyos átláthatósági problémákat is. Tehát van egy ilyen ellentmondás a között, hogy mi a lényege az interneten ajánlott szolgáltatásoknak, és az utasok mit hisznek ezekről a szolgáltatásokról. Ez egy ilyen szürke zóna, amit valamilyen módon meg kell szüntetnünk, fel kell oldanunk, és ehhez kell az, hogy az elavult jogszabályt egy kicsit felfrissítsük. Ebben az értelemben a raportőr szerintem jó munkát végzett. Tudom, hogy holnap van a határidő. Mi minden esetre megpróbáljuk eh, tovább javítani ezt eh, a javaslatot. Két megjegyzésem lenne még definíció Az igény szerint összeállított utazási formákkal kapcsolatban Liberacki úr és az IMCO vélemény szerzője már megpróbálták ezt jól definiálni. Felmerül ugyanakkor a felelősség kérdése eh, nekünk mindenképpen az egyetemleges felelősség elvét kell vallanunk, nem engedhetjük meg a sui generis interpretációkat, jogi, jogbiztonságra van szükség, ha valami elromlik, ha valami rosszul sül el, akkor a fegyel, felelősségi körök legyenek világosak, és ne a fogyasztónak kelljen üldöznie a céget, és megpróbálni az igényét érvényesíteni tehát ebben az értelemben az átláthatóság az fontos. A cégek, amelyek ilyen utazási csomagokat, illetve csomagrészeket ajánlanak az utasoknak, legyenek tisztában azzal, hogy felelősek ezekért a szerződésekért. A fogyasztók is jól járnak azzal, hogyha e, jogbiztonság van. E, holnap délután négy óráig lehet benyújtani a módosítókat, mondja az elnök. Ezt azért ilyen szűk a határidő, mert az inkóhoz is igazodnunk kell. A TRAN bizottságban január 25-én szavazunk, és köszönöm Grandes úrnak, valamint Liberaci kollégának, hogy e, ennyire összetudták fogni a mondani valójukat. Itt van köz, körünkben a litván közlekedési és hírközlési miniszter Rimantas e, Sinkevicius, az övé szó. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Nagy öröm számomra, hogy újra eljöhettem, most az elnökségünk végén, és hogy beszélhetek önöknek eh, az elmúlt hat évben, hat hónapban lebonyolított litván tevékenységekről. Amikor júliusban itt jártam, bemutattam önöknek az elnökség programját az év második felére, és akkor megígértem, hogy Litvánia sima és folyamatos jogszabályalkotási folyamatot szeretne biztosítani, amelynek az a célja, hogy elkötelezett és elfogulatlan szereplője legyen ennek a folyamatnak, megbízható, nyitott Európában. Amikor bemutattam önöknek a programomat, azt is mondtam, hogy amikor a közlekedés területén ezeket a célokat szeretnénk elérni, Litvánia, a technológiai fejlődésre, a környezetvédelmi, környezetbarát közlekedési infrastruktúrára és az egységes európai szállítási környezetre fog koncentrálni. Beszéltem a jogbiztonságról és az EU és a harmadik országok közlekedési hálózatai közti kapcsolatról. Amikor átnéztük az elmúlt hat hónap feladatait. Szeretném megköszönni kollégáimnak a tanácsban segítséget, nagyon örülök még, és nagyon köszönöm Brian az önsegítségét is, és a közlekedés bizottságét a kölcsönösen előnyös együttműködésért, hiszen ezt tapasztalhatok az elnékségünk kezdetétől. Számomra a bölcs politikai vezetés kiváló példája volt ez. Szeretném megköszönni még az előadók munkáját, akikkel az elmúlt hat hónapban együttműködtünk, különösen Olga Szényelovnak, Venek úrnak, Vidya Szereszán Tomásnak, Pekis Taylornek, Dominik Riké úrnak és Krisztin de Verák asszonynak, Hálás vagyok még az árnyékelőadóknak, és különösen önnek, elnök úr. Most eh, hadd kezdjem az alternatív eh, üzemanyagokról szóló infrastruktúrának szól a irányelvről. Ennek az irányelvnek az a célja, hogy az olajfüggőséget eh, csökkentse, E, fokozza a versenyképességet. A litván elnökség e, keményen dolgozott az egyetértés érdekében, és e, ez volt az elnökségünknek is az egyik prioritása. Az volt a véleményünk, hogy ez a kezdeményezés alapját képezi a fenntartható és hatékony EU közlekedési rendszereknek, ezért azután, hogy a közös állásfoglalást elfogadtuk, együttműködtünk azért, hogy a végleges egyezményre is sor kerüljön. Ma zajlott az előadóval az első ö, megbeszélésünk, Kála Danca úrral, eszmecserét folytattunk vele, és alkalmunk nyílt arra, hogy az éveinket megvitassuk. A trió tagja átveszi 2014. januárban, és ők szilárd alapra tudják építeni az Európai Parlamenttel folytató tárgyalásaikat. Jelentős erőfészítéseket tettünk az első olvasatban történő elfogadásért a GNSS rendelet miatt a, szati, a, a, a műholdas navigációs rendszerekben. Szeretném még megjegyezni, hogy az általános ügyek tanácsa ma elfogadta a, a tengeri terv, terv irányelvének első olvasatát, amely lehetővé teszi, hogy a tengeri közlekedési, szállítási, tengeri energiakifejtési projekteket beindítsák. Erről jelentős viták zajlottak a tanácsban, és az elért egyezmény jó jelzést küld a parlamentnek arról, hogy a tanács megkezdheti a tárgyalásokat. A vasúti közlekedés területén és az, az októberi tanácsban egyetértettünk a közös álláspontról. Az európai vasút biztonsági irányel felülvizsgálatáról, amely a negyedik vasúti csomag része. A litván elnökség tárgyalásokat folytat a tanácsban a negyedik vasúti csomagról, és december végén előrehajladási jelentést nyújtottunk be a vasúti ügynökségek helyzetéről, ez a fejlődés lehetővé teszi a következő elnökségnek, hogy folytassák a tárgyalást erről a dossziéról. A közúti szállítás területén szeretném elmondani az Roadworthiness Package helyzetét. Ebből a kérdésben együttműködtünk az Európai Parlamenttel. Az utak felül, rendszeres felülvizsgálatáról született egyez, egyezmény, a kereskedelmi járművek ellenőrzéséről, amely fontos lépés, és azt biztosítja, hogy minimális EU közúti biztonsági standardek jönnek létre. Ennek a dossziénak a letárgyalása nem volt könnyű, és ezért nagyon hálás vagyok mind a három előadónak, különösen önnek, Brian, a konstruktív és pozitív hozzáállásáért. Az elmúlt hat hónapban Litvánia nagyon keményen dolgozott azért, hogy előrelépjünk a tanácsi tárgyalásokban, az utasok jog, jogait illetően, külön, különösen az információhoz való hozzá, eh, hozzáféréshez és a eh, késésekkel, vagy a eh, megtagadott beszállítással kapcsolatos intézkedésekkel. Az volt a célunk, hogy egyetértsünk a közös állásponttól, és ez meg is történt a tanácsban. De el kellett ismernünk, hogy a tanácsnak so hosszabb időre van szüksége, hogy különféle szempontokat, jogi szempontokat megvitasson, például a harmadik országokkal történő rendelet végrehajtás kérdésében. Ennek a javaslatnak nagy politikai jelentősége van az egész EU-t illetően, hiszen um, megvédi a légiutasokat, azok jogait, és egyidejűleg azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ez a javaslatnak jelentős pénzügyi következményei lesznek a társaságok részére, ezért nagyon helyesen kell mindent meg, végrehajtanunk. Átfogó jelentést készített erről Litvánia a decemberi tanácsra, és a vita szakértői szinten folytatódik tovább. A légi közlekedés területén hadd mondjam még el, hogy egyezményt írtunk alá a parlamenttel az, es, az eseményjelentésről a polgári repülésben. Nagyon örülök ennek, hiszen mindannyian ismerjük a repülés biztonság fontosságát. Szeretném megköszönni az előadónak, Krisztin Deveráknak és az árnyék előadóknak, hogy nagyszerű együttműködést végeztünk. Szeretném még azt megjegyezni, hogy tárgyalási folyamat indult be a parlamenttel, de ezzel egyidejűleg a tanács bele, beleegyezett a közös vállalkozásról szóló tárgyalásokba. A tanács megvizsgálja majd a parlament javaslatát, mielőtt végleges döntést hoz tanácsi szinten. Azt is szeretném még elmondani, hogy a tanács második olvasatban forgatta el a parlament, második olvasatban kezdett a parlamenttel, és megkezdte a munkát. A zajcsökkentési rendeletről, ami a reptéri csomag egyik ügye, munkacsoport állított össze egy dokumentumot kompromisszumos javaslatokról, ezt a munkát Görögország folytatja mag, és majd és reméljük, hogy a dossziét le is zárják ennek a parlamentnek a mandátuma végére. A tengeri szállítás témájában közös megközelítést fogadtunk el a, az EMSA tevékenységek finanszírozásáról. A parlamenttel folyó tárgyalások nagyon pozitívak voltak számos kérdésben, és ez azt jelzi, hogy egyetértést tudunk majd elfogadni, ezért nagyon hálás vagyok az előadónak, Keith Taylornek és az elnök úr hozzájárulásának a végleges döntés kialakításában, hiszen nagyon érzékeny kérdésről volt szó, és az egyezményt hamarosan el fogjuk élni. Elnök úr, megragadnám a lehetőséget, hogy számos fontos eseményről is említést tegyek, amelyet a litván elnökség szervezett. informális közlekedési tanács ült össze Vilniusban, Vilniusban szeptember 16-án, ennek az Egységes Európai Égbolt volt, jövőbeni képe volt a címe. Itt az Egységes Európai Égbolt kérdéseit vitattuk meg, és jövőben intézkedésekről volt szó. Az EU közlekedési miniszterei és az EU parlament képviselői valamint a régi szállítók és légirányítók képviselői fejlődésről számoltak be az Euró- egységes európai égbolt kialakításában, és hangsúlyozták annak szükségességét, hogy az európai légirányítás modernizációját fel kell gyorsítani. A miniszterek támogatásokat fejezték ki az egységes európai égbolt kezdeményezéssel. Célkitűzésük ugyanaz, magasabb repülésbiztonság, Mm, jobb légtérkihasználás, alacsonyabb költségek és, és a kedvezőtlen légszennyezési hatások csökkentése. Közlekedési miniszterek ültek össze továbbá a keleti partnerség kérdésében is. Ez az ülés október 9-én Luxemburgban zajlott. A közlekedési miniszterek eh, elmondták, eh, hogy támogatják a közös nyilatkozat kiadását az keleti partnerség országaival történő együttműködésről. Elfogadtuk a közlekedési keres, eh, infrastruktúra hálózatot, amely kapcsolatot teremt az EU és szomszédos államai között. Ez a hálózat része lesz a hosszú távú következetes politikánknak. A miniszterek fontossági listát is elfogadnak hat partnerországgal az infrastruktúrás projektekről. Ezek a projekteket a jövőben valósítják meg a nemzetközi pénzügyi intézetek hitelei alapján elfogadtak még egy nyilatkozatot is, amelyben felhívják a bizottság figyelmét arra, hogy a keleti partnerség közlekedési hálózatait be felvegye a tenti irányelvek rendeleteinek listájába. Ennek a hálózatnak a tenti kiterjesztését kell tekinteni keleti partnereink felé. A keleti szomszédsági csúcs, amely november 28-án Vilniusban zajlott, elmond a közlekedési ágazatot fontos elemének kezelte az jövőben együttműködésen belül az EU és a keleti partnerség közti együttműködés keretében. Elnök úr, a tanács elnöksége új kihívás elé állított minket, hiszen rengeteg dosszéval kellett foglalkoznunk de ezekre felkészültünk azért, hogy valós változásokat hozunk létre a közlekedési ágazatban. Ma elnöknek elmondhatom, hogy Litvániának Litvánia minden tőle telhetőt megtett, hogy előrelépést végezzen a fontos kérdésekben, és hogy mindez széles egyetértéssel tegye meg. Végül még egyszer szeretném megköszönni a szakbizottság munkáját, és különösen önnek, Brian, a konstruktív hozzáállását, amelynek révén kölcsönösen kedvező eredményt érhettünk el. Köszönöm a figyelmüket, elnök úr, és most pedig szívesen válaszolok az önök kérdéseire. Köszönöm szépen. Köszönöm, Gross úr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a közlekedési tanácsnak, hogy tájékoztatót adott, és azt is, hogy a nem mindig könnyű körülmények között a legjobbakat próbálják kihozni. Egyértelmű, hogy a Deverak jelentés számunkra egy nagyon pozitív jelzés volt, pontosan azért, mert legalább az volt a benyomásunk, hogy amit a parlament eldönt, azt legalább a tanácsban figyelembe veszik. Sajnálatos módon más dossziékról ugyanezt nem mondhatjuk el. Ezt most nem önnek címzem, mint elnökségi tagnak, hanem magának a tanácsnak. Nagyon sok esetben a tanács nem működik együtt velünk, bár a célok közösek, sok szép szót hallunk, mégsem cselekszenek. Például azt, hogy a légi utazásról szóló csomagot három dossziéval le lehetett tudni, akkor én igazából nem hiszem, hogy ez nagyon szavahihetővé tesz minket az egységes európai égbolt területén. Amit korábban eldöntöttünk, amit korábban az államok, a tagállamok eldöntöttek, hogy környezetbarát, gazdaságos legyen minden, akkor utána azt látjuk, hogy a tanács ezt nem fogadja el, és a bizottságnak újabb javaslatokat kell tennie. Ezért aztán a vasúti csomaggal kapcsolatban hagy mondjak valamit. Ön Nyilvánvalóan a technikai dokumentummal kapcsolatban, az interoperabilitással kapcsolatban megkezdik a munkát, ez fontos, de nyilván ez soha sem lehet teljes mértékben egységesíteni Európán belül. Túl nagyok a különbségek Európában. Csak azért ez maradjon egy csomag. Mert holnap, ha valamit ki szeretnénk hozni, hogy az állampolgárok is lássák, hogy teszünk valamit az érdekükben, akkor ehhez támogatniuk kell minket. Ami a közúti ellenőrzéseket illeti. Tudom, nehezek voltak a tárgyalások, és tudom, hogy nagyon felhigítottuk a bort a kollégáinkkal, de ennek ellenére, amit mi javasoltunk itt a parlamentben, egy nagyon ellentmondásos vitának volt az eredménye. Úgyhogy mi azt várjuk önöktől, hogy gyorsabban dolgozzanak, úgyhogy nagyon köszönöm, kérem, vigye tovább a tanácsba ezt az üzenetet, hogy milyen nagyon fontos dolgot szeretnénk még megbeszélni önökkel az állampolgárok érdekében, ezért aztán elvárjuk a teljes támogatásukat. Köszönöm. Elkadraui úr. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, köszönöm miniszter úr, önnek is a záró beszédet. Nyilvánvalóan nagyon szoros volt a napi rendje az elmúlt hónapokban, de ennek ellenére, hogy mondjam el, az idő halad, sőt nagyon gyorsan halad, néhány hónap múlva a választások lesznek és utána néhány hónapig itt a parlamentben nem történik semmi. Úgyhogy most nyílt meg a lehetőség ablaka, hogy mindent összefoglaljunk. Így aztán nagyon sajnálatos az, hogy néhány pontban egész egyszerűen látszik, hogy nem tudjuk lezárni a dossziét. Például a vasúti csomag, nagyon közel állunk az egyességhez, nyilván ezt tető alá lehetne hozni. Aztán a több éves pénzügyi keret, a 7 éves keret, még nagyon-nagyon sok olyan téma van, amit egész egyszerűen fogunk lezárni. Múlt héten, a múltkori csúcson azt kellett, hogy lássuk, hogy nagyon sok jelentést terjesztenek be, de igazából nagyon kevés előrelépés történik. Például vegyük a vasutat a légi közlekedést. És még említhetnék más dossziékat is. Valahogy fel kellene gyorsítani az eljárásokat. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy a tanácsnak a felelőssége ez, mert mindig azt látjuk, hogy a közlekedés területén a tagállamok nagyon ritkán demonstrálják azt, hogy igazi európai összefogást akarnának. Emlékeztetnünk kell a tagállamokat arra, hogy az a feladatuk, hogy jó irányba haladjanak. Tehát még egyszer, nagyon köszönöm önnek a frakcióm nevében is, és csak azt tudom mondani, hogy úgy gondolom, hogy most megélte ön is, hogy mit gondol el, mit jelent elnöknek lenni, elnökségnek, és a jövő hónapokban is konstruktívan fogunk együttműködni a további elnökségekkel. Köszönöm. Elnök? Igen, köszönöm szépen. Köszönöm a miniszter úrnak is az záró beszédét. Más nem igazán tudok mondani, mint amit az előttem hozzászólok dass wir hier als Parlamentarier ja alle aus Mitgliedstaaten kommen. Mi itt parlamentiek nagyon sok tagállamból jövünk, nagyon sokan a kormányból jövő frakciókból, pártokból jönnek, és ennek ellenére gyakran megütközünk itt, és gyakran azt tapasztaljuk, hogy a közlekedést valahogy nagyon nehéz itt előre mozdítani. Teljesen mindegy, hogy a tanácsban melyik soros elnökség ül, nagyon nehéz valahogy szót érteni velük, és főleg, hogy végkövetkeztetéseket vonjanak le. Litvánia számára ez volt az első soros elnökség, nyilván nagyon nagy kihívás volt, és iszonyatosan sok jogalkotási javaslatot kaptak, nagyon sokat kellett tárgyalniuk, némelyiket felgyorsítva kellene lezárni, nem kellene bizonyos esetekben így lelassítani, ezt már többen megjegyezték. Pont az egységes belső piac érdekében. Ennyit előzetesen. Aztán néhány kis dolgot szeretnék még megemlíteni. Én nem vettem részt nagyon sok triológuson, de azért tudok egy-két dolgot, Tudom azt, hogy mi bocsátható közúti forgalomra az ezzel kapcsolatos vizsgálatok. Ezekkel kapcsolatban volt egy kör, akik nagyon elégedettek voltak, mert hát harmonizálást szeretnénk ezen a területen. És ezért nagyon fontos a számunkra. Ami az egységes európai égboltot illeti, ez egy hatalmas probléma, mert a tagállamok mind aláírták, de senki sem lép gyakorlatban. Így aztán ez egy hatalmas munka, teljesen mindegy, hogy ki a soros elnökség, hogy előre mozduljanak a dolgok. Pedig mi nagyon türelmetlenek vagyunk, és gyakran bosszankodunk emiatt a tagállamokban. Ami nagyon jó, a transeurópai hálózatok és a Connecting Europe Facility, ezek nagyon hasznosak. 2009 óta soha annyira nem értett együtt egyet ez a ház, mint az, hogy összekössük a hálózatokat Európán belül. Erre pénzre is szükség van. És azt hiszem, hogy a bizottság, ha az összes javaslatát el tudtuk volna fogadni ezen a téren, az nagyon jó lett volna, de így is jó. Aztán ott van a hajó felszereltségi irányelv, ez is egy nagyon nehéz kérdés, bár nem hosszú, de azért nagyon nehéz megérteni, és nem is említette most ott, hogy a mi emberünk és az önök képviselője a tanácsban ez ügyben nagyon megütközött. Aztán a tengeri térségre vonatkozó rendeletet, ahol raportőr vagyok, itt is nagyon sokat vitáztunk. A munkatársaim is ma egyeztettek velem, és tudom, hogy elég sok mindent elértünk, de szeretném, azt látni, hogy mindenki lezárja a saját részét, és akkor az európai érdekek érdekében egyességet kössünk. Ezen kívül az alternatív energiaforrások infrastruktúráját illetően. Ma szóba került, nem tudtuk ezt lezárni, de azért nagyon pozitív dolog az, hogy szó esett erről, bár erről még tárgyalnunk kell de azért nagyon pozitív, hogy napirendre került, úgyhogy köszönet mindenkinek. Nagyon nehéz munkája volt önöknek, köszönöm. Szenelova. Szenelova asszony következik. Vážený pane ministře, když... Köszönöm szépen, miniszter úr. Amikor bemutatta prioritásait a szakbizottságban, a parlamentnek csak a mandátumról kellett szavaznia a technikai útbiztonsági csomagról, ahol én voltam az előadó, az közúti ellenőrzésekről. Azóta nagyon sokat dolgoztunk, hogy a litván elnökség idején valamiféle eredményt elérjünk. Nagyon sok technikai ülés volt, és végül nagyon-nagyon nehéz kompromisszumot sikerült tető alá hoznunk, bár azt sajnálom, hogy a tanács a litván elnökség vezetésével nem tört kicsit nagyobbra, mert azt gondoljuk, hogy ez a jogszabály nagyon fontos része a köz- európai közötti biztonságnak. Remélem, hogy meg, létrejött a kompromisszum, és ennek nagyon örülök is. Csalódott vagyok egy kicsit egy másik ügyben, amely közötti biztonsághoz kapcsolódik. Aránytalanság van a között, hogy meddig jutottunk az e rendszerrel, hogy meddig jutott a parlament, és meddig jutott a tanács. Mert a tanács éppen csak most kezdett el a javaslata foglalkozni, és amikor önök átadják a elnökséget a görög kollégáknak, kérem, segítsenek ezt beindítani. Köszönöm szépen. Köszönöm, de Kón úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Amit elértek a közlekedés területén, a litván soros elnökség, hát minden tiszteletem. Önök viszonylag kis ország. Én Mecklenburg-Vorpommerni vagyok, úgyhogy tudom ez mit jelent, és tudom, mit jelent az, amikor nagy tagállamokkal kerül szembe az ember. Volt egy magas szintű munkacsoporti ülés, és tényleg azt kell mondanom, hogy egy, amikor ott egy 80 oldalas függelékről esett szó, és a minimális normákról volt szó, a teherautókra, az utánfutókra, a motorokra, a traktorokra, hát nyilván 2020-ig, tehát erről vitáztunk, és én azt gondolom, hogy ott, ott a közúti forgalomra bocsátható járművek dosszié esetében nagyon jó eredményeket értünk el, már Szena asszony is mondta. Európán belül minimális normákat fogadtunk el, és ezek kitűnőek. Ha mindet be is tartják, az üzemekben és, és a felülvizsgálatokkor és akkor igen, jelentősen javul a közúti biztonság Európában. Ez nagyon fontos olyan országoknak, amelyek tranzitországok, mint a Németország. Néhány évvel ezelőtt még azt mondtuk, a hollandok, hát ők a bolyvezetők ezen a területen, de utána, ahogy keletre terjeszkedtünk, kicsit más irányba terelődtek a dolgok, és nagyon fontos volt, hogy a speciális célú járművek esetében a közúti ellenőrzéseket megejthessük. És hát ide tartoznak a magán teherautók. Azért, mert ez egy nagyon érzékeny téma. Még van tennivaló, de Hát, minden tiszteletem az önöké. Minister, would you like to... Köszönöm, miniszter úr, szeretne válaszolni az, az elhangzatokra? Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők. Köszönöm a jó ötleteket. Nyíltan elmondhatom, hogy amikor szakbizottság ülésre készültem, nem számítottam arra, hogy kitüntetnek. Pont ellenkezőileg arra, szám, arra számítottam, hogy azt mondják, hogy dolgozhatunk volna gyorsabban is, foglalkozhatunk volna több dossziéval, több eredményt elérhetünk volna. Nyíltan megmondhatom önöknek, hogy az önök elképzelései teljesen helyén, helytállóak, és ezek útmutatók voltak számomra, és a görög elnökség számára is nagyon hasznosak lesznek. Azonban el kell mondanom, hogy az általam bemutatott prioritásokat teljesítettük. Mi, az ember mindig többet szeretne elérni, ez így is van, hiszen ez a fejlődés hajtóereje, de nincs meg mindig a képesség vagy a lehetőség, hogy ezt a többet elérjük. Sok sikert kívánok Önöknek a következő választásokra, hiszen Önök beteljesítették mindazt a munkát, mert hogyha így lenne, akkor nem lenne érdemes indulni a következő választáson, hogyha teljesítettek volna mindent. Ezért sok sikert kívánok Önöknek és őszintén szólva gratulálni is szeretnék önöknek, és boldog karácsonyt, boldog új évet kívánni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Én is elismételhetem, hogy önnek, munkatársainak és családjának kellemes karácsony, boldog új évet szeretnék kívánni, és nagyon remélem, hogy találkozunk majd a parlament hátralévő idejében még találkozunk. Köszönjük, hogy eljött, és bekereves karácsonyt. Egy apró ajándékot szeretne a miniszter úr átadni az elnöknek. Köszönöm szépen, mondja az elnök. That's my new, looks like my new tie. Yeah, yeah. Tűnik, hogy kaptam egy új nyakkendőt. Mondja az elnök, köszönöm szépen. Okay, folks. Hát, akkor elmondom most önöknek, hogy a következő ülésünkre gyorsan Egon? Igen. Hát, ha már ilyen különleges napot tudunk itt magunk mögött, ezért szeretnék köszönetet mondani árnyék előadónak, koordinátoroknak és mindenkinek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen átlátható legyen a szavazás, mert az elmúlt napokban hatalmas munkamennyiséget tudtak le, úgyhogy tényleg mindenki nevében mondhatom, ez egy különlegesen nehéz nap volt. Köszönöm. Thank you, Macho. Köszönöm szépen a képviselők alkalmazottai részéről hatalmas nagy papírcsomagokat cipeltek, a tolmácsok is, és a technikai szakemberek. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, és elismétem az önök háláját. De le, feldolgoztuk az egészet. Az elnök most egy hétig szeretne aludni, de elintéztünk mindent, köszönöm ezeket a szavakat, és át is adom az illetékeseknek. Január 9-én találkozunk reggel 9-kor. Addig mindenkinek kellemes karácsonyt, boldog új évet kívánok, és át is adnám ezt a tolmácsoknak is, az ő családjaiknak is. Remélem nekik is nagyon kellemes ünnepeik lesznek. Találkozunk 2014-ben a parlament mandátumának utolsó fél évében. És mindenkinek, aki webkamerán figyel minket, nekik is szeretnénk ezt átadni. Mi rólunk gyakran elfelejtkezünk. Nekik is szeretnénk kellemes karácsony, boldog új évet kívánni, hiszen mindig figyelnek minket, a legjobb kívánságaink nekik és mindenkinek. Találkozunk az új évben, rendben? Ezzel a bűzülésnek vége.